jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy holnap a tanács elnöke és jó magam három döntésben elfogadott aktust fogunk aláírni. A jelenlegi ülés jegyzőkönyvében ezeknek a címe szerepel.